Kusz képviselő egy percben. Honorevole Kusz. Kusz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt miniszterasszony. Amikor 14 éve családügyi miniszter lett, akkor a feleségem és jó magam nagyon örültünk, hiszen tudtuk, hogy hét gyereke van, egy nagycsaládos házból érkezik, és a tizedik gyerekünkre vártunk akkor. És azzal számoltunk, hogy jó családpolitikát folytat majd. Sajnos nagyon-nagyon csalódtunk. És hogyha ma belegondolok, hogy milyen beszédet tartott, olyan Európát szeretne felépíteni, amely a görög filozófia, a római jog talaján áll, akkor valami hiányzik. Nekem a keresztény alap hiányzik. Európa keresztény gyökerei hiányoznak. Európa keresztény gyökerei nélkül nem működhet, összeomlik. Azt hiszem, hogy igazából egy Bábel tornyot akar építeni. Egy olyan tornyot, amely össze fog omlani. Éppen azért, mert homokra építi. Örülnék, hogyha ezt meg tudná változtatni. Köszönöm. Jaki képviselő egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter asszony, az Európai Unió igazából a hetes cikkel egy nagyon megalázó eljárást indított Lengyelország ellen. Hogyha a bírák elfogadják azt, hogy 110 éves emberektől elrabolják a tulajdonokat, és másrészt pedig nem jogos, hogyha igazából a nép befolyását erősítjük az igazság szolgáltatásra Minden alkalommal, amikor azt kértem, hogy mondjanak egy konkrét példát, nem nyolcat, nem tizet, mondjanak egy konkrét példát egy olyan megoldásra, amelyet mi Lengyelországban alkalmazunk, és amely nem létezik egy másik európai országban, akkor mindig ugyanaz a válasz. Csönd. Nincs válasz. Miniszterasszony, ezért szeretném megkérdezni, be akarja fejezni ezt a nevetséges eh, hetes cikke alapján történő eljárást? Köszönöm. Suica képviselő asszony Dubravka. Köszönöm szépen. von der Leyen asszony, köszönöm a felszólalását, amelyet hallhattam, és szeretnék emlékeztetni még egyszer arra, hogy a spitzenkandidát rendszer azt jelenti, hogy megvolt a saját jelöltünk, Weber úr, de igazából bizonyos emberek számára nem felelt meg ez a rendszer, és most megkaptuk önt, mint bizottsági elnök jelöltet. Örülök, hogy a kandidát rendszer elutasítása ellenére is elfogadja a parlamenti többség elvét. És hogy itt van ma. És örülök annak is, hogy nő kerül a bizottság élére, és örülök, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőséget fontosnak tartja. Mindenképpen tükröződni fog ez a bizottság összetételében, és tükröződni fog egyéb intézmények összetételében is, hiszen a világ nőkből és férfiakból áll. Jó kapcsolatai vannak a kormányzatainkkal, de nem igazán hallottam, hogy mit szeretne a Schengeni térséggel tenni, az eurozónával tenni, azokról az országokkal, amelyek nem tagjai a Schengeni egyezménynek, a Schengeni zónának, illetve az eurozónának. Tehát többet is szeretnék erről hallani de érdekelne az is, hogy mit gondol a bővítésről a nyugat-balkáni országok Európai Uniós tagságáról. Örülök, hogy hallhattam a felszólalását. Örülök, hogy nem azt képviseli, hogy mi szolgáljuk a gazdaságot, hanem hogy a gazdaság szolgálja az embereket. Mindenek előtt arra van szükség ehhez, hogy a forrásokkal igazságosabban bánjunk, igazságosabban osszuk el a forrásokat. Nagyon fontos az, amit a környezetvédelemről is mondott. Támogatom a környezetvédelem kapcsolatos nézeteit, a fenntartható gazdasággal, és örülök annak, hogy számos dologban egyetértünk. A migráció tekintetében örülök, hogy szeretne egy saját projektet indítani ebbe a tekintetben, és remélem, hogy megfelelő módon tudunk majd együttműködni, és köszönöm szépen még egyszer. Támogatni fogom, és remélem, hogy a parlament többsége is támogatni fogja önt, azért, amiért majd összegyűjt. összegyűlt. Honorevole Moreno Sánchez. Moreno Sánchez, képviselő egy perc. Funciona Grazie, presidente. Señora... Köszönöm szépen, elnök úr. Von der Leyen asszony. Szeretettel köszöntjük itt a polgárok házában, az Európai Polgárok házában. Ő nem volt csúcsjelölt, nem is szociáldemokrata, és tudatában vagyok annak is, hogy az ön felemelkedése a bizottság élére azért nem tehető meg a szociáldemokraták elkerülésével. A frakciónk az ő saját ülésén is itt a plenárison is egyértelművé tette ezt, hiszen ha nincsen szociáldemokrata lábnyomóta, lábnyoma, lenyomata az önprogramjának, például a viszontbiztosítása, az, e, munkanélküliek vonatkozásában a minimálbére gondolok, többek között, akkor nem tudjuk ezt támogatni. Tehát az nagyszerű hír, hogy a nemek közötti egyenlőséget zászlájára tűzte, nagyon fontos a nők védelme, az erőszakkal szemben az egyenlő bér elve is ide sorolandó, és a nők és a férfiak egyenlő arányban történő megjelenése a bizottságon belüli posztokon is nagyon fontos irányelvekkel, rendeletekkel próbálja majd, vagy egyéb eszközökkel biztosítani a programja megvalósítását költségvetési eszközök birtokában. Ez fontos lenne. Szeretnénk önnel együtt dolgozni, hogyha ön megválasztják, mint első női vezetője a bizottságnak. Köszönjük szépen, Katajnen képviselő következik egy percben, és szeretnék mindenkit kérni, hogy tartsák be a felszólalási időt. Köszönöm szépen, elnök úr, von der Leyen asszony. A programban prioritásokat is megnevezett, és eh, itt a klímavédelemről szólt, és eh, konkrét eh, intézkedésekre is vártunk volna, konkrét döntésekre, hogy hogyan akarja a klímaváltozást megváltoztatni. Hiszen fontos dolgok is vannak, mint például az erdők. Az erdők nagyon nagy szerepet játszanak a klíma viszonyokban. Európát szeretnék szénmentesíteni. És a bizottságnak van egy 2050-es víziója, hogy addig szeretné megoldani a szén dioxid kibocsátást, és hogy lemondanak a foszilis üzemanyagokról. Tehát ezzel, fogal, ezzel foglalkozni kell. De még egyszer említem, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy aktív erdőpolitika, és ne csak a kibocsátás csökkentésekkel foglalkozni, hanem azzal is, hogy az erdőkkel mi legyen. Mit tenne abban a tekintetben, hogy az európai erdők ne problémaként, hanem kincsként jelöljen, jelenjenek meg a politikában, hiszen a klímaváltozásban nagyon fontos szerepük van. Köszönöm. Köszönöm. Kolály képviselő egy percre. Thank you, Mr. President. Dear Madam von der Köszönöm, elnök úr. Von der Leyen asszony a legutóbbi nyilvános meghallgatáson elutasítottuk a, az elektronikus kereskedelme kapcsolatos irányelvjavaslatát. Ön is tudja, hogy az internetes tartalomszolgáltatók felelőssége és a tartalmak szűrése egy vitatott kérdés volt az elmúlt szerzői joggal kapcsolatos reform során. Több mint 250 ezer ember csak Németországból ellenezte a vitatott 13-as cikket, amely mostanra 17-es cikkén vált ezen irányelvben, és ellenezte az ilyen szűrők bevezetését. Több mint 5 millióan írtak alá egy petíciót, ez a legnagyobb Európa történetében. Ehhez képest az ön európai agendájában támogatja azt, hogy az elektronikus kereskedelmi irányelvet újra megnyissuk, és idézek, a felelősség és biztonsági szabályokat frissíteni akarja. Von der Leyen asszony, pontosítaná, hogy mit jelent ez a frissítés? És megerősíteni, hogy a Safe Harbor elve a tartalomszolgáltatók számára garantálva marad? Hogy nem, semmilyen kötelező szűrőt nem kell majd alkalmazniuk? Köszönöm. Köszönöm. Beck egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterasszony, az eurózóna Japánnal együtt a legalacsonyabb növekedést tudja felmutatni, viszont itt a legmagasabbak az adók. A CO2 adóhoz egyhangúságra van szükség a tanácson belül. Ezért ön most miniszterasszony ezt az elvet megkérdőjelezi. A minisztériuma több milliárdot költött a külső tanácsadó bevonására, különös tekintettel a McKinsey tanácsadó cégre. Azonban csak a Bundeswehr saját eszközeinek csak egy harmada bevethető. McKenzie, McKenzie pénzautomataként használja a Védelmi Minisztériumot, ez, ez olvasható az újságban. Tulajdonképpen a tanácsadó beszedi a pénzt, az adófizető meg fizeti. A kérdésem ezért az, hogy egy tanácsadói adót szeretnénk-e EU szerte arra, hogy a német klímapolitikát és migrációs politikát hogy lehet Európa szerte megvalósítani. Nem gondolnám, hogy az európai polgárok ezt kívánják. Köszönöm. Grazie. Onorevole Vondra, prego un minuto. Von képviselő következik. Vondra képviselő. Egy perc. Uh, thank you, Mr. Chairman, Madam. Köszönöm szépen. Csak ahogy hallgatom önt, a múlt héten is meghallgattuk, tulajdonképpen nagy a remény, sok az ígéret. A tegnapi nap során elolvastam a levelét, és meghallgattam a mai expozéját és viszont most azt kell mondanom, hogy egyre csalódottabb vagyok. A progresszív és zöld agendát teljesen feladta, és a klímapolitikával kapcsolatban tulajdonképpen a 95%-ban feladta a zöldek kéréseit, és úgy tűnik, hogy ahelyett, hogy adaptálódnánk a klímaváltozáshoz, most egy 2030-as irreális célkitűzéshez ragaszkodik, és én, aki Csehszlovákiából érkezem, azt kell mondanom, hogy ez egy ilyen osztály nélküli társadalom elképzelésére emlékeztet engem. 30 évvel ezelőtt emlékszem, Kínában mindenki kerékpáron járt, miközben Európában már mindenki autózott. Ön hisz abban, hogy 2030-ban Európa víziója az, hogy milliárdosok fognak majd Maybachon járni, és egyéb nagy autókon, mindenki más pedig kerékpáron. Kínában viszont majd mindenki autózik. Úgy tűnik, hogy önnek ez a víziója arra, hogy Európa versenyképes lesz e- Kínával szemben. Ez egy jó kérdés. Prego, due minuti. Sonkeli egy percben. Tisztelt elnök úr! Szeretném üdvözölni von der Leyen asszonyt. kicsit több mint két héttel ezelőtt, és azóta is bizonyította, hogy milyen jó készségei vannak. Ön tehetséges, magabiztos, rátermett személy, hogy ön legyen a bizottság elnöke. Ezért azt remélem, hogy legalább 400 szavazatot kap ma este a szavazás során. Nagyon sok fontos területről beszélt. Ami a legfontosabb volt a kampány során az a klímaváltozás. Üdvözlöm az ezzel kapcsolatos gyakorlatias megközelítését. Egy kérdésem lenne, biztosítsa azt, hogy amint a karbonszegény gazdaság felé átállunk, senkiről sem fogunk megfeledkezni. Igazságos átállásra van szükség mindenki számára. Írországból, Németországból, az olasz tejgazda és a lengyel szén bányász számára is igazságos kell, hogy ez legyen. Beszélt a spicen kandidátokról, Bizonyos szempontból ön ennek vagy az áldozata, vagy éppen emiatt került ön helyzetbe, ahogy attól függ, hogy hogy tekintünk erre. A tanács jelöltjei, a parlament jelöltjei és a bizottság jelöltjei fontos, hogy a jövőre vonatkozóan egy konkrét tervet dolgozzon ki. Így tudják megmenteni ezt a folyamatot. Örül, örültem annak is, amit a Brexitről mondott. Ön konzekvens választ adott a néppárti frakcióban, és ön ezt megismételte, ami a backstopot illeti, és ami a rugalmasságot illeti, amennyiben szükség van a határidő kitolására. Szeretném, hogyha még egyszer kiemelné, hogy ön támogatja Írországot a jövőben is, mint ahogy Jean-Claude Juncker, Michel Barnier is mindig is teljes messzélességgel kiállt mellettünk. Végül pedig szeretném elmondani, hogy a nemek közötti egyenlőség, amelyet ön javasol, egy olyan kérdés, amelyben ön ideális jelölt lenne. Sok sikert kívánok! Köszönöm. Liberecki képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, Szaszoli úr, tisztelt van der Leyen asszony. A lengyel szociáldemokraták nevében szeretném elmondani önnek, hogy minden felszólalását nagyon nagyra értékeltük. Örülök, hogy hallhattam, örülök annak is, hogy a jogállamiságért is fellép. Hogy nem ismer kompromisszumot a jogállamiság tekintetében. Nagyon fontos a tiszta levegő. Nagyon fontos a környezet, a tiszta környezet. Mondta azt is, hogy eh, erősíteni kell a kohéziós politikát. Teljes mértékben egyetértünk. A minimálbér. A minimálbér nagyon fontos, hogy összehangolásra kerüljön a tagállamok között. A kül- és biztonságpolitikában hiányzott valami, és most is hiányzik, deficit van Oroszország és Ukrajna tekintetében. És nagyon fontos az, hogy több demokrácia legyen az Európai Uniós vezető posztok betöltésénél. Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország a második szinten, utána pedig Közép- és Kelet-Európa sehol sincs. Remélem, hogy ez a jövőben megváltozik. Köszönöm szépen. Kücsük képviselő egy percre. Köszönöm, von der Leyen asszony. Az Európai Uniónak szüksége van a változásra. Ez az az üzenet, amelyet a polgárok küldtek nekünk nagyon egyértelműen. Tudjuk, hogy szeretik az Európai Uniót, de nem akarják, azt akarják, hogy megreformálják, hogy hatékonyabb legyen, hogy jobb legyen az integráció. Ez ebből a szempontból rendkívül fontos. De úgy, hogy közben a bővítés ne legyen ennek a károsultja. A nyugat-balkáni országok integrációja nagyon fontos ebből a szempontból. Ez egy biztonsági zóna. Hogyha nincsen bővítési biztos, azt jelenti az, hogy nem lesz bővítés sem. Jelenleg kétsebességes az Európai Unió, és különböző standardokat alkalmazunk élelmezési, közlekedési és más területeken. Vannak, akik bent vannak a Schengenben, másokra ellenőrzéseket alkalmaznak. Mit tesz ön ezen kérdésekben? A mostani bizottság nagyon sokat vállalt, de semmit sem tett. Nagyon fontos lezárni a tárgyalásokat a pénzügyi kerettel kapcsolatban azért, hogy 2021 elejétől azt alkalmazni lehessen. Köszönöm. Két percben Kubilius képviselő kap szót. Madame von der Leyen. A kis Litvániából jövök, és gratulálok a jelöléséhez. A német kormány döntéséről volt szó, és eh, a NATO is fontos szerepet játszik, hiszen a NATO csapatok ott vannak Litvániában, és garantálják a biztonságunkat. Remélem, hogy eh, óvatos, de bátor bizottsági elnök lesz, hiszen új vezetésre van szükség az Európai Unióban. Az Európai Unió nem csak egy gazdasági közösség, hanem szociális közösség is. Nagyon fontos az, hogy fellépjünk a klímaváltozás ellen is. Nagyon fontos, hogy minnyájunkat képviseljen. Hiszen eh, ha nemzeti szinten nagyobbak a kihívások, akkor ezek európai szinten is jelentkeznek. Fontos az, hogy geopolitikailag is biztonságban legyünk. Az Európai Unió egy nagyon fontos eszköz, hogy fenntartsuk a jogállamiságot, a stabilitást és a gazdasági növekedést. Ezen kívül hozzáfűzném még a bővítési politikát is. Litvánia számára nagyon jól megmutatkozott, hogy mit jelent az európai szolidaritás amely a 90-es évek elején már tapasztalható volt nálunk. Szeretném felszólítani, megkérni önt, hogy ambíciózus politikát folytasson, és koncentráljon a keleti partnerség országaira, miután koncentrált a Nyugat-Balkán országaira is. Mindenképpen békés Európára van szükségünk amennyiben Ukrajnával, Moldovával és Grúziával megfelelő partnerségi politikát folytatunk, ez Oroszországra is kihat. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió a vezetése alatt képes lesz ezt az ambiciózus tervet teljesíteni. Köszönöm. Nica képviselő, egy percre. Köszönöm, elnök úr. Von der Leyen asszony, Nagyra értékeltem progresszív és Európa barát beszédét ma délelőtt, és azt a levelet, amelyet a frakciónknak küldött. A román delegáció, a román szociáldemokrata delegáció elnökeként önre fogok szavazni, azért, mert ön reményt jelent a diszkrimináció elleni küzdelemben Közép- és Kelet-Európával szemben. Ön azért küzd, hogy elkerülje ezt a kétsebességes Európát. A Schengeni térségben vannak európai polgárok, vannak, akik ebben nem kerültek be, vannak román polgárok a politikai paletta bal és jobb oldalán, és nem ugyanolyan rend, joggal rendelkeznek, mint mások. Azt szeretném, hogy ön kerülje el ezen ö, kettősséget a mezőgazdaság területén is ugyanígy. Ön is tudja, hogy Kelet-Európában fele annyit sem keresnek a gazdák, mint Nyugat-Európában. Ön azt mondta, hogy egyenlőségre van szükség, igazságosságra van szükség az EU-ban. Azt remélem, hogy megfelelő alapokat fog rendelkezésre állítani az energetikai és az ipari átállásra. Itt több száz ezer családról, gyermekről, anyáról, munkavállalóról van szó, akiket ez érint, hogyha ez az energetikai átállás végre megy, végbe megy és nem lesz megfelelő finanszírozás erre, jelenleg nincsen erre megfelelő finanszírozás. Sok sikert kívánok. Pet képviselő egy percben. Kedves Ursula von der Leyen, kedves kollégák! Erősebb kül- és védelmi politikára, biztonságpolitikára van szükség Európában mert ha ez nincs meg, akkor minden más politikai tevékenységünk gyengül. Az Európai Bizottság ezen a területen is bátor fellépésre kell, hogy elszállja magát. Egy olyan elnökre van szükség, akinek van tapasztalata, komoly tapasztalata etéren, és meg is érti, hogy hol van szükség javításokra. A NATO kapcsolatokat is ideértem. Ursula von der Leyen hozzájárult az európai védelmi fellépési kapacitások erősítésére, eh, gondolok itt Európa keleti felére is. Fontos lenne az is, hogy ő legyen az első nő az Európai Bizottság élén, mint elnök. Mint támogatni fogom von der Leyen asszonyt a mai nap során, mert megvan a tapasztalata, a biztonság és védelmi politika területén is, mivel érti és van víziója is arra, hogy mitől lesz Európa erősebb. Köszönöm. Köszönjük szépen, Metzola képviselő következik, egy perc 30 másodperc. Köszönöm szépen, a berlini falat megépítették sokkal tovább állt, mint hogy most már nem létezik. A bürokrácia mindig teher, az igazságosság fontos lenne. Fontos, hogy tudjuk motiválni az európai polgárokat, de még sokat kell dolgoznunk, mert nem dőlhetünk hátra a kereskedelem területén, a versenyképesség területén. Sok mindent tettünk már, de még mindig nem tartunk a célvonalnál. A gyermekeim generációjának úgy kell látnia, hogy ugyanúgy, ahogy a szüleimnek, nekik is Európa a válasz. Ezért nem lehetünk csendben, amikor az alapvető szabadságjogainkat tiporják. Egyszerűen nem lehet megengedni azt, hogy 21 hónappal ezelőtt éppen a mai napon gyilkolták meg a máltai újságírónőt. Tehát még egyszer mondom, nem lehet ezt készpénzben, készpénzként elkönyvelni, amit már elértünk, ha nem találunk megfelelő megoldást a klímaváltozásra, akkor soha nem fogjuk tudni már megtalálni. A migráció is egzisztenciális kérdésé fog válni, és ezért nem lehet ezeket rövid távú megoldásokkal megcélozni. Jobb határvédelemre van szükség, megfelelően kell kezelni azokat, akik legálisan jönnek be, és vissza kell szorítani azokat, akik a rendszerre vissza akarnak élni. Az értékek, a jogállamiság, az értékek a legfontosabbak, ezek talaján kell tovább mennünk, és üdvözlöm Fandellaján asszony elköteleződést, és azt is nagyon nagy örömmel hallom, hogy elkötelezett az európai egység mellett. Köszönöm. Torino képviselő. Laro Turo képviselő egy percben. Van der Leyen asszony, ön nagyon ambiciózus Európával kapcsolatban, felére akarja csökkenteni 2030-ig a széndiokszid kibocsátást. Igaza van, ez élethalál kérdése. De ahhoz, hogy a klímaharcot megnyerjük, a harc központi eleme a pénz. Igen, szükség van a klímabankra, szükség van a beruházási alapra, igaza van, de tovább kell lépni. 100 milliárd eurós klímaköltségvetésre van szükség évente azért, hogy egy igazi Marshall-tervet tudjunk finanszírozni Afrika számára, a kutatás számára, és azért, hogy minden családot és KKV-t tudjuk támogatni az átállásban. Hogyan lehet ezt a 100 milliárd eurót évente megtalálni, anélkül, hogy a hétköznap embereit adóztassuk. Azt gondolom, hogy az európai adódömping ellen kell fellépni. Amikor gyerek voltam, a nyereségadó átlag 40%-os volt Európában. Mostanra 20%-ra csökkent miközben az osztalékok és a nyereség az égbe szökik. Európában 20%, miközben az Egyesült Államokban Roosevelt óta ez stabil és 38%-on áll. Amikor is egy szövetségi adót négy hónap alatt vezetett be Roosevelt. Tehát ön a klíma elleni harcot meg akarja nyerni. A kérdésem az, hogy a következő több éves pénzügyi keretben egy ilyen 100 milliárd eurós évente bevezetett költségvetést tud-e biztosítani azáltal, hogy egy nyerességadót bevezet, anélkül, hogy a kis és középvállalatokat és a kisembereket adóztatná. 5%-ról van itt szó. Ez túl sok lenne ahhoz, hogy a klímát meg, megvédjük. Köszönöm, Valkmans képviselő egy percben. Köszönöm. Köszönöm szépen Gratuláltam már önnek, és azt kell mondanom, hogy rendkívül jól szerepelt ma. Sokan kritikusak voltunk, többek között én is, viszont amit hallottam, az az, hogy önnek, önnek van víziója, hogy nagyon szenvedélyesen szólalt fel. Megoldásokat keres. Szeretne a parlament számára kezdeményezési jogot, és nagyszerű az is, hogy ön nő. Az egyenlőség aspektusa azt hiszem, hogy még jobban tud érvényesülni így az új bizottságon belül, és a családon belüli erőszak ellen is nagyobb hangsúlyt kaphat, sokkal kontúrosabban jelenhet meg. A migrációs és bevándorlási politikát illetően is egyértelmű a víziója, védelmi uniót kíván kialakítani. Lehet, hogy ez majd csak később valósul meg, ez az európai hadsereg, de ön úgy tűnik, hogy egy Amazon, aki a gyeplőt a kezében tartja, és megfelelő irányba fogja Európát vezényelni. Ehhez nagyon sok erőt és sok sikert kívánok. Köszönöm. Morásán képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök jelölt asszony. Tisztelt kollégák, sok minden elhangzott már. Én három dolgot mondanék. Egyrészt gratulálnék hogy sikerült egyensúlyt találni az energiapolitika, klímapolitika és a környezetvédelme között. Többet kell tennünk, az energiahatékonyságunkat javítani kell, a CO2 emissziót csökkenteni kell, ez mindenképpen szükségszerű, de minden mellé szükség van a felelősségre, hogy a gazdasági, társadalmi és ökológiai hatásokat is szem előtt tartsuk. Ott vannak a polgárok, őket is figyelembe kell venni, a gazdaságot fejleszteni kell, és ezzel kapcsolatban ön egy nagyon ambíciózus, de realista programot vázolt föl, amiben támogatni tudom. Másrészt egy konvergencia mechanizmust kíván bevezetni az eurózóna számára, de fontos lenne megnyitni ezt a zónát azok előtt is, akik még nem tagjai a, az euró térségnek, hogy ők is hozzájárulhassanak a mechanizmus működéséhez, és részesei lehessenek a döntéshozatali folyamnak. Ezáltal egyszerűbbé válik a csatlakozás a eurózónához, javas, a, az egységbe vetett hit is erősödhet. Schengennel kapcsolatban mondaném még a következőt. Románia és Bulgária teljesíti a kritériumokat a csatlakozáshoz, gyakorlatilag már 2011 óta, és a parlament is újra és újra követelte a csatlakozás lehetőségét, ezért kérem, hogy ön is támogasson bennünket, és közösen az ön, áll, ön számára lehetővé váló eszközökkel támogassa Románia és Bulgária csatlakozását a Schengeni térséghez. Ez az a téma, amelyben a bolgár és román polgárok a legtöbbet várják az EU-hoz, hiszen ezzel javulhat is a biztonság a Schengeni térségben. Nagyon sokrétű ez a parlament, mindannyian különbözőek vagyunk, viszont amit ma hallottam, itt a felszólalások és az önök úgy tűnik, hogy mindig figyelembe veszik a mi véleményünket is, ezért támogatni fogjuk tudni. Horényó képviselő. Az Európai Parlament a polgárokat képviseli, és pedig közvetlen módon. Portugál szociáldemokrataként olyan választókat képviselek, akik az Európai Unió haladó jövőjét támogatják. A frakciónkban is tárgyaltunk már, és ott mégiscsak felmerültek kételjek, hogy mennyiben hajlandó ezen a téren előrelépni. És hogy mennyire képviseli például a portugál szocialista választók érdekeit. Ma be kell, hogy valljam, hogy sokkal meggyőzőbb volt, mint a frakcióban. Új szakaszra van szükségünk, konkrét szakaszra van szükségünk. És három kérdést tennék fel a konkrétum tekintetében. Mit várhatunk el öntől, hogy olyan több éves pénzügyi keretet kapjunk, amely garantálja a konvergenciát, a kohéziót, ahol tényleg válaszok vannak, és amelyet helyszínen fel lehet használni. Az eurozóna. Az európai költségvetésnek megbízhatónak kell lennie, keménynek, hogy ellenálljon a pénzügyi válságoknak. Hogyan képzeli el, hogy ezt megvalósítja? Ezen kívül hogyan szeretné a polgárokat jobban bevonni az európai projektbe? Hiszen cselekedni kell. Sofia Intfeld, egy percre köszönöm szépen. Önök úr von der Leyen asszony, meg vagyok győződve, hogy kiváló képességekkel rendelkezik. Azért van itt. Középen vagyok, középen vagyok, vörös zakóban. Teljes mértékben meg vagyok győződve a képességéről. De a kérdés az az, hogy megfelelő ember-e erre a helyre. Nem vagyok százszerzalékig meggyőződve. Először is a jogállamiságról valott nézetei szerintem túlságosan enyhék, gyengék. És Timmermans úr tekintetében azt mondanám, hogy egy kicsit lájtosabb a maga pozíciója, mint Timmermans úré. A másik. Hogyan lép fel a rasszizmus, az idegen gyűlölet ellen, amely nagy probléma? a mai Európai Unióban. Harmadsorban pedig nem tudom, hogy a megfelelő politikákat hogyan akarja megvalósítani. Nem tudom, hogy hogyan szeretné ezeket a problémákat, illetve ezeket a politikákat ténylegesen végrehajtani. Hiszen vannak jobb szabályok, nem róluk van szó, hanem arról, hogy ezeket hogyan lehet végrehajtani. Itt van a pénzmosás, a Facebook botrány, az alapjogok sértése Magyarországon, Lengyelországban, ezek mind-mind jelenlévő problémák. Nagyon-nagyon visszafogott volt ebben a tekintetben. Ön igazából a tagállamok jelöltje a jelölési eljárás miatt. Most ezeknek a tagállamoknak az érdekeit fogja képviselni pincsiként, vagy pitbull lesz a bizottság élén. Köszönöm szépen, Edith Stadler képviselő másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt jelölt asszony, kolléganő kollégák. Ma történelmi pillanatot élünk át, hiszen a következő öt évet készítjük elő személyi vonatkozásban. Nagyon izgalmas időszak ez. A választások megmutatták, hogy a polgárok egyre inkább érdekel, érdeklődnek az Európai Unió iránt, azonban azt várják, hogy megoldásokat, garanciákat kínáljunk fel. Garantáljuk a biztonságot, a szabadságot, a jólétet. Olyan Európát szeretnének, amelyet az osztrák soros elnökség is zászlójára tűzött. Az európai polgárok együtt szeretnék alakítani Európát. Igen, a jelölés folyamatát joggal lehet kritizálni, hiszen azt látjuk, hogy számos polgár csalódott. Azonban most nem a jelölési eljárásról van szó, hanem a jelölt személyéről, és a jelölt személye pedig helyreállíthatja az európai polgárok bizalmát. Mindenképpen cselekvőképes Európai Unióról van szükségünk. A deficiteket ki kell küszöbölni, és szaván fogom, hogyha a spitzenkandidát rendszert jogilag rögzíti, akkor számíthat rám. A polgároknak meg kell mutatnunk mindenek előtt, hogy az európai szintű döntések átláthatóak. Éppen ezért víziókra van szükségünk. Személyiségekre van szükségünk, olyanokra, akik átvállalják ezt a felelősséget, és akik aktívan alakítják sorsunkat. Egy olyan személy áll most előttünk jelöltként, aki erős, ambiciózus. És úgy gondolom, hogy számos kollégát sikerült ma erről meggyőznie. Éppen ezért teljes támogatásunkról biztosíthatjuk, és meg vagyok győződve, hogy megfelelő témákra koncentrál, amelyek még nem voltak az érdeklődés középpontjában, például a nők elleni erőszak. Mindenképpen számít a támogatásunkra. Köszönjük! Köszönjük szépen, Síder képviselő kap szót egy percre. Kérem, tartsák be a felszólalási időt. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt von der Leyen asszony. Még akkor is, hogyha a jelölésével kapcsolatban kritikus vagyok, el kell ismernem, hogy nagyon jó beszédet tartott itt ma, amely nagyon fontos tartalmakat is felmutat. Azért tegyük a kezünket a szívünkre, Európa már nagyon sok jó beszédet hallhatott, és sokkal inkább ugye a konkrét projektekre kellene koncentrálni. Miről van szó? Adó, igazságosság, hogy az adó elkerülés, akár illegális vagy legális legyen is, megszűnjön, hogy a klímapolitikában konkrét intézkedések kerüljenek megvalósításra, a szociális pillér kerüljön megvalósításra. És pontosan itt van a probléma, a megvalósításban. Ez nagyon sokszor elbukik szinte mindig a tagállamokon múlik ez, és nagyon sokan közülük konzervatív kormányokkal működnek, és ezáltal a néppárt tagjai. Úgyhogy pontosan a megvalósítás az, amely döntő Európában. Nem utolsó sorban pedig említeném még a jogállamiság és az alapvető jogok területén, hogy fontos számomra, hogy ne csak beszéljünk ezekről, hanem biztosítsuk is azt, ön is, hogyha elnöké megválasztjuk, hogy Európa Orbán és Salvini-től a jövőben sem fog már, mint Európa előttük leborulni, térdre borulni. Köszönjük szépen, Kerence képviselő. Köszönöm, elnök úr. Von der Leyen asszony, amikor látom, hogy milyen kihívások várnak ránk, problémáink vannak. Hogyha azt látom, hogy milyen potenciálja vannak az EU-nak, akkor azt gondolom, hogy ebben sikeresek lehetünk. Obama a szabad világ reményét mutatta. Azóta az Egyesült Államokban ez a hely már nem létezik. Európa vállalhatja ezt a szerepet. Az Európai Unióban kell először felelősként fellépni azért, hogy az észak dél és a kelet-nyugati megosztottságot felszámolja, ami az egzisztenciális és egész planetáris veszélyeket illeti. Kezdjük a klímával. Kínát, Indiát, közel-keletet meg kell nyernünk, máskülönben illuzórikus lesz világszinten az ezzel kapcsolatos küzdelem. Merésznek kell lennünk. Ha önt megválasztják, és hogyha sikerül, elnök nek lennie, és én ezt remélem, akkor senki nem fogja ezt megköszönni önnek. De hogyha kudarcot vallana, nem választják meg, én ezt nem szeretném, akkor nem csak önt, hanem minket is mind mágiára küldenek. Óriási a felelősségünk, ezt fel kell vállalnunk. Köszönöm, majd elképviselő másfél percet kap. Elnök jelölt asszony, azt kell biztosítanunk, hogy Európa minden európai polgárhoz elér. Európa nem csak Brüsszel vagy Strasbourg, Európa minden európai polgárt jelenti. Nem szabad, hogy Európa több legyen egyeseknek, kevesebb másoknak. Azt kell garantálnunk, hogy Európa minden faluban, minden városban ott van, minden gyermeket elér, minden diákot, minden munkavállalót, hogy mindenki üdvözölje az MFF kezdeményezéseket. Nem szabad, hogy gazdasági okból bárki kimaradjon. Mindenkire alkalmazni kell a szabályokat. Hogyha Bulgária megfelel a Schengeni kritériumoknak, akkor fontos, hogy beléphessen a Schengeni térségbe. Fontos, hogy ön a tanácsnál, a tagállamokkal felvegye ezt a küzdelmet, akik nehezen tudják elfogadni, hogy ezt a kritériumot mi már teljesítjük. Ami az erőtérséget illeti, nem szabad, hogy ez csak kiválasztott a klubja legyen Fontos, hogy ha valaki megfelel az eurótérség kritériumainak a következő öt évben, akkor ez az ajtó nyitott legyen. És az is fontos, hogy minden vállalkozó, minden KKV számára nehézség képzett munkerőt találni. Legyünk esetleg ambiciózusabbak, és hozzunk merész döntéseket a munkaerő képzésére. Nagyon fontos lesz, hogy végrehajtsuk az eddig elhangzott ígéreteket, és stabil energetikapiacot hozzunk létre, amely modernizálja az ipart, és amely a technológiát és az innovációt zászlajára tűzi, azért, hogy így tudjuk garantálni azt, hogy még versenyképesebbé váljon az Európai Unió. Köszönöm. Köszönöm, Sáldemóze képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm von der Leyen asszony beszédét is. Köszönöm hogy meghallgatta a szociáldemokraták igényeit, hogy jobban figyel a környezetvédelemre, hogy 2030-ig megfelelő módon akarja csökkenteni a kibocsátásokat. Az északi országok három szociáldemokrata kormányzata hajlandó támogatni. Dániában például 70%-os kibocsátás csökkentést vállal a kormány 2030-ig bizottsági elnökként lehetővé teszi, hogy azok az országok, amelyek vállalják a magasabb csökkentést, betilthassák mondjuk a dízeljárműveket? Hiszen ez szükséges lesz ahhoz, hogy megfelelő hatékony klímapolitikát folytassunk. Az Európai Unió szén és acél közösségként indult. Reméljük, hogy az Európai Unió klímaunióvá alakul át. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gammon képviselő, egy perc. Von der Leyen asszony, remélem, hogy sikeres lesz. Ma még nem voltam meggyőződve, de remélem, hogy meggyőz majd a mandátum a végéig. A digitális kort európai normák szerint kell alakítanunk, hiszen nagyon sokan csalódtak, hiszen mindig a lehető legalacsonyabb közös nevezőn vagyunk. Ezeket az embereket pedig meg kell győznünk, hogy igenis vannak nagyobb közös nevezőink, vannak nagyobb közös céljaink is. Számos témáról szólt ma, de tudjuk, hogy a legfontosabb akadály az nem itt van, nem is a bizottságban van, hanem a tanácsban. A tanács pedig az az intézmény, amely erősítheti az Európai Unió hitelességét. Mi nem szeretnénk azt, hogy bizonyos témákról beszélünk, az Európai Unió reformjáról beszélünk, azonban bedugjuk a fejünket a homokba, amikor ez egy kicsit fájni kezd. Az embereknek igazi reformra van szükségük. Egy olyan Európai Unióra, amely jobban működik a polgárai számára. És éppen ezért meg kell változtatnunk, meg kell újítanunk az Európai Uniót, különben az ön által vázolt víziók soha nem válnak valósággá. Köszönöm. Köszönöm. Korbett képviselő egy percre. Köszönöm. Itt az üres padok irányából hallottunk itt néhány megjegyzést a demokráciáról. Von der Leyen asszony, azt hallottuk, hogy csak is akkor lehet a bizottság elnöke, hogyha a parlament többsége támogatja. És Brüsszelben pedig olyan ellentmondás láthatunk majd, amely megdöbbentő lesz, hiszen Nagy-Britanniának új miniszterelnöke lesz. És ez teljes ellentmondásban áll azzal, amit itt látunk. A spitzenkandidát rendszer a parlament által javasolt eljárás volt. Mi pedig kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan áll ehhez a folyamathoz. Számos politikai területről szólt, szólt jogalkotási kezdeményezésekről, amelyeket tervbe vesz. Mi a véleménye a Brexitről? Elfogadja azt, hogy jó okok miatt elhalasszuk a határidőt? Egy ilyen jó ok például az, hogy a brit közvélemény megváltoztatta a véleményét a Brexitről akiket megválasztottak, annak a többsége ellenzi a Brexitet. Minden ellenzéki párt eh, új népszavazást szeretne a Brexitről. Hagyja nyitva ezt az ajtót. Köszönöm. Grazie. Eh, Köszönöm szépen. Az utolsó felszólalónk, Márkez képviselő, parancsoljon egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, von der Leyen asszony. Az ön elkötelezettsége szóban, írásban, a versenyképesség mellett, a szolidáris versenyképes Európa mellett az egész programunkon végig De az európai kihívások is elég nagyok. Örülök annak, hogy kitart az elköteleződése mellett, az európai polgárok is ezt várják, ez nagyszerű, Viszont a kompromisszumos képességére is szükség van a tanácson belül, ugyanis nagyon sok a vitatott kérdés, migráció, dekarbonizáció, karbonizáció, többek között szociális jogok terén. Itt nem lenne lehet tétovázni, azonnali válaszokra van szükség megfelelő költségvetésre is szükség van mindezek megoldására Európában. Meghallgattuk ma, és nagyok a várakozásaink az írásos beszámolóját illetően is. A polgárok az Európában azt várják, hogy most teljesítsünk. Tehát tulajdonképpen nagyon ünnepélyes vállalásokat tett, hiszen öt évre kap felhatalmazást, egyfajta megváltást hozhat egy tíz éves krízis és tétovázást követően. Ezt követően remélhetően tényleg megvalósulhat az európai álom. Köszönjük szépen, ez volt tehát az utolsó felszólalónk, most pedig meghallgatjuk a választ von der Leyen asszony részéről parancsoljon. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, nagyon szépen köszönöm ezt az igazán élénk vitát. Nagyon konstruktívnak ítélem, nagyon sok vélemény ütközött, és ha látni akarjuk, hogy tényleg életszerű a vita Európában, akkor ennek legjobb bizonyítékát láttuk ma, úgyhogy köszönöm ezt még egyszer. Nagyon sok esetben elhangzott, hogy csak két hét át rendelkezésre, hogy megismerkedjünk. Itt vagyok a mai napon, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a programomat bemutathattam. Tudjuk természetesen, hogy egy felszólalás, egy expozé, egy előadás az csak egy beszéd, de az iránymutatásokat, amelyeket meghatároztam, mindannyian meg fogják kapni az irodájukban, ott lesznek a részletek, a semleges 2050-es megvalósításról, a szociális versenyképes Európáról, arról, hogy Európa hogy tudja a teljes potenciáját kiaknázni, hogy az európai demokrácia milyen új löketet kell, hogy kapjon, és hogyan tudjuk az európai életmódunkat, életvitelünket megvédeni. Nagyon sok érvet hallgattam ma meg, és egy vízió alakult ki nyugat és Kelet-Európa között érzékel egy kis különbséget, de itt egységesítenünk kell. Ez erőfeszítésekbe kerül természetesen, természetesen, de a közép- és kelet-európai országok rengeteget tettek azért, hogy csatlakozhassanak Európához, a sengedítéséghez, és amikor a kritériumokat teljesítik, akkor ezt én úgy vélem, hogy értékelnünk kell. Még mindig van egyfajta megosztottság észak és dél között. Erről nagyon részletesen hallottunk, arról is beszéltünk, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, hogyan, hogyan tudnánk ezen felül emelkedni, hogyan lehet a felelősség, a flexibilitás, a beruházás, a növekedést egy kalap alá hozni. Én szeretnék az Európai Parlamenttel közösen szorosan együtt dolgozni, és ezért támogatom a kezdeményezési jogot, ezért hiszem azt, hogy szükségünk van olyan opciókra, amelyel a, a csúcselőtti rendszernek megfelelő alapot teremtsünk. Új bizalmat szeretnék kialakítani, új kapcsolatot az Európai Parlament és a bizottság között. Ha mondhatnám, természetes szövetségesük lehetek ebben. Végezetül pedig mielőtt a mai szavazásra kerül sor, hagyj fejezzem be egy görög mondással, egy görög államfő részéről, aki a demokrácia az egyik megalapítója volt, és ez nagyszerű motto a közös munkánkhoz, ami úgy szól, hogy a boldogság titka a szabadság, ennek titka viszont a bátorság. Tehát ezért gondolom, hogy legyünk bátrak, hogy az Európai Uniót kiteljesítsük. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, van der Leyen asszony. Az eszmecserét lezárom. A szavazás 18 órakor kezdődik, és most 15 óráig az ülést berekeztem.